erősítetnek. Az IMKO szakbizottság módosítást nyújtott be egy parlamenti szöveggel kapcsolatban, a házszabály 231-es cikke négyes bekezdése érdeké értelmében ezt elfogadottnak tekintjük, amennyiben az ülés végéig, illetve 24 órán belül 40 képviselő nem nyújt be ellenvetést. Az ülés jegyzőkönyvében fel fogjuk tüntetni ezt a pontot és A tanács elnökövel hét uh, jogi aktust uh, fogok aláírni, mert a szakmányos uh, jogi uh, eljárás keretében